Az első pontunk a napi renden a részjelentés. jelentés. A csecsemők és kisgyermekek számára készült, valamint a speciális gyógyászati célokra szánt élelmiszerekről szóló Európai Parlament és Tanácsi rendeletre irányuló javaslat. Először is az előadónak, Részasszonynak fogom megadni a szót, méghozzá négy percre. Señora Oui, voilà. Le micro. Voilà, voilà, voilà. <laughs> Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. J'aurais aimé également... Iris asszony, akkor parancsoljon. Köszönöm a szót. Hát üdvözölném a Dán elnökséget is, de hát lehet, hogy tegnap a foci sikertelenség miatt olyan állapotba kerültek, hogy ma nem tudtak eljönni, de hát remélem, hogy azért egy ponton majd jön valaki a Dán elnökségtől. Először is szeretném megköszönni mindenkinek a segítséget, minden más frakciónak is egyébként, mint az enyém, mert ez a téma is nagyon jól mutatta, hogy még akkor is, hogyha a frakciók között vannak ellentétek, akkor is képesek vagyunk együttműködni annak érdekében, hogy a csecsemőket, a gyermekeket és a kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeket, például betegeket meg tudjuk védeni. Rendkívül fontos ez a szöveg a csecsemők, a három év alatti gyermekek és a különleges étrendet igénylő betegek számára. Tulajdonképpen egyszerűen fogalmazva olyan élelmiszerekről van szó, amelyek valamilyen speciális lakossági csoport ellátására készülnek, ez körülbelül 2%-át képviseli egyébként az Európai Unió összlakosságának. A bizottság 35 év után kezdte el újra megvizsgálni a diétás élelmiszerekre vonatkozó jogszabályt, és ezt a jogszabályt teljes mértékben szeretné is megreformálni a bizottság. Ezzel tökéletesen egyetértünk. A az ilyen jellegű élelmiszerekre vonatkozó szabályozás most már nem működött megfelelőképpen a belső piacon, és nem is tette lehetővé a fogyasztók számára, hogy megfelelőképpen válasszanak a különböző élelmiszeripari termékek közül. A parlamenti szakbizottságban egyhangú véleménnyel fogadtuk el ezt a szöveget, méghozzá február 29-én. A bizottságnak egyébként az a célja, hogy egyszerűbbé tegye a jelenlegi szabályozást. Az első pont az, hogy a diétás élelmiszerek megfogalmazást, típust töröljük, ezzel egyetértek. És akkor három másik csoport maradna, a csecsemőknek és a három év alatti gyermekeknek készült táplálék, illetve a különleges étrendet igénylő betegeknek készült élelmiszerek. Mind a három csoport rendkívül fontos, éppen ezért én is úgy vélem, hogy az összetevők, illetve a címkézés szempontjából rendkívül szigorú szabályokat kell megállapítanunk. Volt szó arról is, hogy más kitett csoportoknak készült élelmiszert is esetleg ez alá, a szöveg alá be kellene sorolni. Beszéltünk például azokról a túlsúlyos személyekről, akiknek valamilyen speciális diétát kell folytatniuk. Ezen kívül a glutén és laktóz érzékenyeknek készült élelmiszerekről. Nagyon fontos, hogy meglegyen a megfelelő jogszabály, jogszabályozás a túlsúlyos betegeknek szánt élelmiszerekkel kapcsolatban, akiknek például 1200 kalóriás napi étrendet kell folytatniuk vagy követniük, illetve hogy megszülessenek a megfelelő szabályok a glutén és laktóz érzékenyek szempontjából is. Azt is szeretném kiemelni, hogy az innováció és az új munkahelyek megteremtésében a KKV-k nagyon fontos szerepet játszanak, legyenek akár olaszok, vagy németek, vagy belgák. Nagyon sok kisvállalkozás dolgozik ugyanis a speciális élelmiszerek szektorában, különösképpen a laktózérzékenyeknek szánt élelmiszerek piacán. A 2006-os rendeletet szintén felül kell vizsgálni, és meg kell néznünk azt, hogy a KKV-k milyen terheket kell, hogy elviseljenek annak érdekében, hogy az EFSA-nál megkapják a megfelelő engedélyeket. Itt bizonyos termékek esetében akár 500 ezer euróról is szó lehet, úgyhogy nagyon sok esetben a KKV-k nehezen tudnak hozzáférni ehhez a speciális piachoz. Végezetül pedig szeretnék az árnyék jelentés tevőknek üzenni valamit. Én természetesen tartom magam ahhoz a kompromisszumhoz, amit elértünk a szakbizottságban. Úgyhogy még ha személyesen szimpatizálok is a 84-es módosítóval mondjuk, ami a peszticidekről szól, akkor is, akkor is tartanom kell magam ahhoz a megegyezéshez, amit a szakbizottságban elértünk, mert ott már megszületett a 63-as módosító, úgyhogy nem tudok eltérni attól. Köszönöm szépen, most pedig a bizottság nevében Tali úrnak adom meg a szót on Mr. En nombre de la Comisión tiene la palabra el comisario Dali. Eh, Dali biztos úrnak adom meg tehát a szót. Elnök úr, a jobb szabályozás elve értelmében a bizottság javaslata a csecsemők és különleges orvosi célú élelmiszerekre vonatkozó rendelkezés keretében olyan szabályok megszüntetését javasolja, amelyek feleslegesé váltak, vagy ellentmondásosak. A lakosság eh, eh, sérülékeny csoportjainak a védelme az egyik legfontosabb eleme annak a javaslatnak, amiről most beszélünk. De mielőtt eh, a javaslat lényegére térnék, először is köszönetet kell, hogy mondjak Rísz asszonynak, az előadónak, hogy előkészítette ezt a jelentést, és az árnyék előadóknak is. Szeretném megemlíteni azt is, hogy más szakbizottságok, az IMCO és az ITRE is nagyon fontos munkával járultak hozzá a bizottság általános irányához. A javaslattal megszűnik a dietetikus étel elképzelése, az, amelyet ma már túlhaladottnak tartan, tartunk az elmúlt néhány évtized, az elmúlt évtized élelmiszeripar ipar piaci fejlődései miatt. Az érintettek egyetértenek ezzel, és elismerték azt is, hogy alapvetően módosítani kell a meglévő jogszabályokat. A javasolt tervezet nagyon jól ismert kategóriákat vezet be, élelmiszer kategóriákat a sérülékeny csoportok számára, a csecsemők és kisgyermekek, valamint speciális gyógyászati célok céllal különleges étrendet követők számára. A teljes napi ételbevitelt is meghatározzák ebben. Úgy gondolom azonban, hogy ezek az élelmiszerek átfogóan kezelhetők az élelmiszertörvény horizontális hatája alatt. Értem a parlament fenntartásait, és nyitott vagyok arra, hogy ezeket a módosító javaslatokat a javaslatba be emeljük, de a gluténmentes étellel kapcsolatos módosításokat nem tudom elfogadni ennek a rendelkezésnek a hatája alatt, hiszen sem nem szükségesek, sem pedig nem szolgálnák azoknak az érdekét, akiknek ezek az élelmiszerek szólnak, de nem szolgálná a jobb szabályozás és eh, egyszerűsítés érdekeit sem. Egyetértünk abban, hogy meg kell tartani az ilyen élelmiszerekre vonatkozó szabályokat, de ezt sokkal egyszerűbb és jobb formában is lehet biztosítani. Úgy, hogy ezeket a szabályokat a közelmúltban elfogadott élelmiszerinformációs eh, fogyasztóknak szánt élelmiszerinformációs jogszabály hatája alá tesszük. Ezzel a meglévő szabályok is alkalmazhatók lennének a nem előre csomagolt ételekre, és e, ennek következtében magasabb és szélesebb védelmet biztosítana az érintettek számára. Több módosítás született a címkézéssel és a bébi ételek alapanyagainak peszticidek alkalmazására vonatkozóan is elfen egyetértek a javaslatokkal, de úgy gondolom, hogy azok a részletek, amelyekkel ezeket az elveket érvényesíteni lehet, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok keretében kell kezelni. Támogatom ugyanezt a pozitív megközelítést, amely a jelentések előkészítésére vonatkozik, a sportolók és számára előállított ételek és mixek kapcsán is. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy az Európai Uniós anyagok listáját delegált aktus, nem pedig végrehajtóási aktusok révén kell meghatároznunk. A Lisszaboni szerződésnek ezzel megfelelünk, valamint a bizottsági útmutatóknak is, amely a delegált aktusokra vonatkozik. Nem szabad ezen a felfogáson változtatnunk. A tagállamok további korlátozásokat természetesen bevezethetnek eh, saját hatáskorunkon belül a csecsemők és kisgyermekek számára készített ételmek, ételeknek, de ez befolyásolná a belső piac jó működését, mégpedig negatív irányban. Mint látják, sokkal több minden köt össze, mint amely szétválasztana bennünket. Továbbra is bízom abban, hogy mind a parlamenti és a tanácsi tárgyalások a második olvasatban megfelelő szöveghez, szöveget eredményeznek, és várom véleményüket. Köszönöm. Köszönöm. Most az ITRE bizottság nevében Takkula úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt szeretném megköszönni Rísz képviselőnek ezt a kiváló munkát. Az ITRE szakbizottságban nagyon egyszerű volt egyet érteni a nézeteivel és a jelentés alapjával. Nagyon fontos jogalkotási anyagról van szó, és régi dolgokat szeretne most megreformálni. Hogyha itt a különféle diétes élelmiszerekről beszélünk, akkor meg kell jegyeznem, hogy mindenképpen jelezni kell a csomagoláson azt, hogy egy élelmiszer milyen célra van, és mit tartalmaz a szövegnek. Érthetőnek kell lenni, és nagyon fontos az, hogy ne tartalmazzon a címkézés semmi félrevezető szövezet, hanem tényleg arról van, hogy az emberek tudják, hogy fogyasztóként mit kapnak és mit esznek. Így a fogyasztás révén lehet megtudni, hogy mit fogyasztanak az emberek. Tehát nagyon fontos az, hogy ne vezessük félre a fogyasztókat. A reklámnak is egyértelműnek kell lenni, és nagyon fontos, hogy ténylegesen ne vezessünk senkit se félre. Köszönöm szépen, Takkula úr. Most az IMKO szakbizottság nevében Ivanova asszony kap egy szó, egy percre szólt, kedves kollégák, elnök úr. Ennek a jogalkotási anyagnak számos előnye van. A fogyasztókat jobban informálja bizonyos élelmiszerekről. Nagyon fontos az, hogy mindenki tudja, hogy mit fogyaszt, mit vesz. A jelenlegi kritériumok már nem felelnek meg bizonyos fogyasztók érdekelnek. Másodszorban pedig nagyon fontos az, hogy a fogyasztóvédelmet előre mozdítsuk bizonyos fogyasztói csoportok tekintetében. Tehát eh, ide tartoznak a gyermekek, a terhes nők. Nagyon lényeges, hogy eh, például bizonyos készítmények ténylegesen hozzájárulnak a gyermekek növekedéséhez és eh, megerősödéséhez. A belső piac jobb működéséhez mindenképpen szükséges ez az új jogszabály, és előmozdítja majd az áruk és szolgáltatások szabad mozgását is. A lényeg az, hogy a fogyasztók optimális védelmet kapjanak. Éppen ezért gratulálok az előadónak, és köszönöm az együttműködést. Köszönöm szépen, Ivanova asszony, végezetül pedig a frakciók felszólalói következnek. Most te Lange asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Az EPP nevében szeretném támogatni mindazt az elgondolást, amit az előadó vázolt, és köszönöm a munkát, munkáját is. Egyetértünk az Európai Bizottsággal azzal, hogy valóban ezt a munkát egyszerűsíteni kell a speciális, a különleges élelmiszer termékekkel kapcsolatban, ami a piacon van. Olyan fejlett már az élelmiszeripar, hogy a legtöbb élelmiszer megfelel majd a az élelmiszerrendeletnek, de mégis vannak kitett és sérülékeny csoportok. Éppen ezért a kisgyermekek és csecsemők számára való, valamint a diétás ételme, ételekre vonatkozóan is fontos, hogy egy új rendelkezésekre van szükség. Kell természetesen arra is figyelni, hogy a bizottság mikor hozza meg ezt a jogszabályt. Ha megengedik a bizottságnak és a tanácsnak is, a figyelmébe ajánlanám, hogy sietni kell nagyon fontos ez a tervezet, a legnagyobb részét el is fogadtuk már, és remélem a plenárison is ez lesz a helyzet. Most meg kell adni a tárgyalási mandátumot is, hiszen itt nyilvánvalóan tárgyalunk, de ezzel párhuzamosan különféle élemek, élelmiszerek vannak a piacon, például a csecsemő és kisgyermekek számára készített újfajta tejek. Ezeket különleges eh, rendszabályok, eh, jogszabályokban, illetve konkrét jogszabályokban kell tudnunk eh, rendezni. Egyébként olyan tejet fognak kapni a gyerekek, amelyek egy életre elveszik tőlük annak a kedvét, hogy, hogy valaha is tejet fogyasszanak. Amint lehetséges, egyértelművé kell tennünk a helyzetet, és minden európai szülő akkor hálás lesz önöknek. Köszönöm. Köszönöm, Delangasszony. Most a szociáldemokraták két percre szót kapnak Szerb úr. Köszönöm szépen. Elnök úr, mindenek előtt gratulálni szeretnék az előadónak. A kollégák összes javaslatát átvette jelentése kidolgozásához, és a módosítókat is megszívelte. Véleményem szerint a szóban forgó rendelet célja az, hogy az emberek megfelelő információkat kapjanak azokról az élelmiszerekről, amelyet fogyasztanak. Tehát a címkézés tekintetében sokkal átláthatóbb a jelenlegi helyzet, és pedig a fogyasztók érdekében. A diétes élelmiszerek viszonylatában ez egy nagyon jó lépés. A bizottság pedig javaslatával javulást ért el. Számomra nagyon lényeges volt a címkézés kérdése. Illetve, hogy a kisgyermekek és a csecsemők számára készített tej mit tartalmaz. Ezek a tejfajták, amelyek az anyatejet hivatottak helyettesíteni, nagyon agresszív módon kerülnek a piacra. Romániában nagyon agresszív például a reklámozásuk. Így nagyon kevés gyermeket táplálnak ténylegesen anyateljel, és ez részben a már említett agresszív reklámozásnak köszönhető. Itt az ideje, hogy változás történjen ezen a területen is. Én igazából nem támogatom azt, hogy feltüntessék a címkén az, hogy a növekedés elősegítik ezeket a, ezek a termékek, hiszen semmilyen tudományos bizonyíték nincs arra, hogy ez a tej jobban elősegíteni a növekedést, mint bármi más. Orvosi szempontból nem indokolt ennek a tejnek a használata, hiszen mégiscsak valamilyen pótszerről van szó. A gyártók állításai igazolni kell. Hiszen ezek az állítások szerepelnek a címkén, a fogyasztók elolvassák ezt, és nagyon könnyen félrevezethetők. Tehát mindenképpen tudományosan igazolt nézeteket kell a címkére vinni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Rübik úr kék kártyát mutatott. Köszönöm szépen, elnök úr. Szabó asszony, ennél a jogszabálynál nagyon jelentős a bürokratikus teher, például a növényvédőszerekkel kapcsolatban miért olyan heves a vágy, hogy európai szinten párhuzamos jogalkotás legyen. Már egy sor meglévő rendelet jogszabály van, miért kell újra hozni ezeket? Szervó asszony, válasza? Egészen pontosan arról van szó, hogy a jelenlegi jogalkotásban vannak olyan joghézagok, amelyeket nagyon sokan kihasználnak a termelők oldaláról. Úgyhogy ezeket a joghézagokat le kell fednünk, le kell szabályoznunk. Ezért van szükség szigorúbb szabályozásra. Szerintem ez teljesen egyértelmű, és nagyon könnyen megtalálhatjuk azt a megoldást, ami mindenki számára jó. Köszönöm szépen, Szerbo asszony, most az ALDE nevében két percre Parvanova asszonynak adok szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves biztos úr, kedves kollégák! Először is szeretnék Friderik kolléganőmnek gratulálni ehhez a szöveghez, mert nagyon jól dolgozott ezen, és nagyon jó kompromisszumok is elkészültek. A bizottság javaslatának az a célja, hogy magas szintű fogyasztóvédelmet tudjon megvalósítani, a gyermekeknek és csecsemőknek szóló élelmiszerekben, illetve a különleges étrendet igénylő betegeknek. Ez nagymértékben hozzájárul majd ahhoz, hogy ezt az alapvető célkitűzést meg tudjuk erősíteni. Nagyon örülök annak, hogy a csecsemőknek szánt tejek belekerültek ebbe a szövegbe, és hogy ezekről specifikus jogalkotást hozunk létre, amely a az összetevők tekintetében szigorú szabályokat hoz, és így segíti a fogyasztókat. A tejek, a tejek, a babatejek, a követő tejek olyan termékek, amelyeket kisgyermekeknek szánnak, és nagyon örülök annak, hogy ezek itt most szerepelnek a szövegben, és hogy erről ma szavazás is lesz. Nagyon jó az a bizottsági javaslat is, hogy tovább vizsgálják a csecsemőknek szánt termékeket, és megvizsgálják, hogy nincs -e szükség esetleg még szigorúbb szabályozásra a csecsemőknek szánt tejeknél, és hogy nem kellene -e erről még egy külön jogszabályt létrehozni. Amennyiben ez megtörténik, akkor az tovább biztosítja a fogyasztók megfelelő jogait ezeknél a termékeknél. Alapvető célunk a csecsemők és a gyermekek egészségének védelme, és csak utána nézhetjük a piaci szabályokat. Parvanova asszony, kékkártyás kérdés Liter úr részéről elfogadja? Rendben van, akkor kérjük a kérdést. Sorry, President. was just to inform you... Elnézést. Én fogok a zöldek nevében felszólalni, nem Rivazi kolléga. Nyugi, Parvanova asszony. Schlüter úrnak semmilyen ellenséges szándéka nem volt. Akkor Schlüter úr szóljon hozzá. Köszönöm szépen, épp ellenkezőleg nagyon jól együttműködtünk. Svédül fogok beszélni? Persze. Nagyon jól együttműködtünk annak az érdekében, hogy védjük a gyerekeket és az érzékeny fogyasztókat. Mindenképpen egyszerűsíteni szerettük volna a helyzetüket, a fogyasztók helyzetét. A reklám visszaszorítása, a reklám szigorítása a csecsemőknek szánt élelmiszerek tekintetében nagyon fontos. Tehát mindenképpen sokkal szigorúbb szabályokra van szükségünk, hiszen veszélyes eszközökkel, veszélyes anyagokkal is termelik ezeket az élelmiszereket, és nem tűrhetjük el, hogy a gyermekeknek szánt élelmiszerbe veszélyes anyagok kerüljenek. Nagyon fontos az, hogy a speciális kategóriákat is megszüntessük az élelmiszerek esetében. Remélem, hogy a bizottság és a tanács és a parlament megtalálja a megfelelő megoldást. Tehát nem csak a gluténmentes, hanem a mentes és mentes élelmiszerekről is megfelelő információkat kell adni a fogyasztóknak, és most mindenkinek szeretném megköszönni a kiváló együttműködést, amelyek tanulni lehettünk a munka alatt. Köszönöm szépen, Slüter úr! Most pedig az ECR nevében két percre Görling asszony kap szót. Köszönöm szépen, Szeretnék én magam is gratulálni az előadónak és az árnyék előadóknak is. A jobb szabályozás egyszerűsíti magukat a szabályokat. Az értelmezés, az alkalmazás egyszerűbb. Ez az a vonal, amely egyértelműen érezhető a bizottsági javaslatban. Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a csecsemők, fiatalok és különösen a, a különleges orvosi kezelésben állókat védeni kell. De néha felteszem magamnak a kérdést, hogy tényleg egy egyszerűsítünk-e, vagy épp ellenkezőleg túlbonyolítunk más területeken dolgokat. Igaz az, ahogy az előadó mondja, megállapodtunk, de me- ezt megsértettük akkor, amikor módosítókat ö, toltak e plenáris elé. Úgyhogy én magam is hajlok arra, hogy megszegjem ezt a megállapodást. A kompromisszum nehéz lesz. Először is a, a gluténmentes javaslat. Természetesen nem hiszek abban, hogy ez a javaslat, amelyet a szakbizottság benyújtott, könnyebbé teszi a fogyasztók számára az egész helyzetet. Egyáltalán nem hiszem, hogy ezzel jobban védjük a biztonságokat. Országokat, bizonyos országokban bizonyos nemzeti rendszereket és bizonyos gyártókat védünk ezzel, és ezt be kell végre fejezzük. A, az alacsony kalóriás étrendel kapcsolatban is problémáim vannak. Semmiféle bizonyíték ugyanis nincsen arra, hogy az emberek medikalizálása segítené a, a medikalizálást segíteni az, hogyha előérjük számukra, hogy milyen termékeket fogyasszanak. Az, hogy nincs bizonyíték, az igaz arra is, hogy a tejtermékek reklám hatására sincsen bizonyíték. Biztos vagyok abban, hogy ez rendkívüli érzelmekkel töltött, te, telített kérdés, de nincsen semmiféle bizonyíték, amivel megtámogatnánk a javaslatot. Az új módosítók a növényvédőszerekre vonatkozóan ez a következő. Úgy gondolom, hogy nagyon szigorú és jól szabályozott a helyzet a növényvédőszerek terén és Megint csak nincsen a véleményen kívül semmiféle bizonyíték, amelyel további szigorú védelmet kellene nyújtani a kitett sérüléken csoportok számára. A jogszabályalkotással legalább tisztességes bizonyítékra kellene támogatnunk. Köszönöm szépen. Géling asszony egy két kék kártyát jelzett Weisberger asszony. Elfogadja a lehetőséget? Jó. Weisberger asszony. Köszönöm szépen. A következő a kérdésem, Görling asszony. Említette, hogy a glutein ö, szabályozás nem segít. Nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket az embereket megvédjük. Védjük őket, hiszen azok, akik a glutén problémával küldenek, azok nem tudnak egyéb formában csak az élelmiszer jelöléssel tájékozódni. Nem elég magas az a védő szint, amelyet ezzel a rendelkezéssel azonban biztosítunk. A kérd- kíváncsi lennék arra, hogy miért gondolja, hogy a gluténmentes javaslat nem segíteni őket. Göling asszony, egyszerű a válasz. Azt hiszem téved. Ennyi a válasza? Hát az a kérdés, hogy segítünk-e nekik, vagy sem. Én pedig úgy gondolom, hogy nem segítünk nekik azzal, hogy, hogy van ez a plusz javaslat. A jogszabály, amelyet az élelmiszerekre vonatkozóan eh, már elfogadtunk, eh, az élelmiszerinformáció, az elegendő, és hogyha még ennél is most egy ilyen javaslatot beveszünk, nem segíti őket. Köszönöm. Eh, por el Grupo Libertad y Democracia. Másfél percre Csibánszki úrnak adok szót az EFD nevében, tessék. Elnök úr, köszönöm a szót. Először is szeretnék köszönetet mondani az előadónak, mert remek munkát végzett. Ami pedig az új szöveget illeti, egy dolgot le kell szögeznünk. Az a jogszabály, ami eddig létezett, a gyakorlatban már nem nagyon volt működőképes, és nagyon sok kívánivalót hagyott maga után. Itt tehát valóban szükség van az új szövegre. Szükség van arra, hogy ezeket a termékeket bárhol könnyen meg lehessen találni, a belső piacon. Éppen ezért a változtatásokat támogatni tudom, mert ezek az adminisztratív terheket csökkentik ebben az ágazatban. Azt is biztosítanunk kell, hogy a KKV-k megfelelő versenyképességgel léphessenek fel a piacon, mert tudjuk, hogy a KKV-k nagyon fontos szerepet játszanak a speciális élelmiszerek gyártásában de ami talán még fontosabb, az ezen élelmiszerek biztonsága és biztonságossága, hiszen olyan népességi rétegekről van szó, mint például a csecsemők és a kisgyermekek. A tagállamok számára lehetővé kell tenni azt is, hogy nemzeti jogszabályokat alkalmazzanak, amennyiben ez a társadalom bizonyos csoportjainak védelme szempontjából szükségessé válik semmiképpen nem szabad akadályoznunk ezeknek a termékeknek a hozzáférését. Köszönöm. Köszönöm szépen a Guengiel nevében Szószá asszony kap szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Hogyha ma bemegyünk akármelyik szupermarketbe, és megnézzük mondjuk a joghurtokat, akkor sok esetben az a véleményünk, hogy olyan, mint hogyha egy patikában lennénk, hogy körülnézünk, és ott van rengeteg termék, és mindegyikre rá van írva valami összetétel, egy csomó felesleges információ, vegyi szakkifejezések, képletek, amikből nem értünk semmit. Pedig pontosan ezek azok az élelmiszerek, amelyek speciális csoportoknak szólnak, mondjuk laktózérzékenyeknek vagy cukorbetegeknek és sokszor nem, hogy nehezen értelmezhető az információ, hanem az is megtörténik, hogy hiába bújjuk át az összes terméket a szupermarketben, semmit sem találunk, ami laktózérzékenyeknek, vagy pedig cukorbetegeknek szólna. Ráadásul, amennyiben vannak is ilyen termékek, ezek sokkal drágábbak, mint a sima termékek. Itt most nem arról van szó, hogy egy laktózérzékeny hobbiból egy különleges terméket szeretne megvásárolni, hanem arról van szó, hogy számára létkérdés, hogy legyen olyan termék, amit fogyaszthat, és amit ráadásul meg is tud fizetni, mert ez tényleg létfontosságú a táplálkozásának szempontjából. Tehát itt nem különleges fogyasztói igényeket elégítünk ki, hanem közegészségügyi kérdésekről beszélünk. Nagyon sok esetben KKV-k dolgoznak ezeken a területeken, és nem pedig hatalmas multik, úgyhogy igenis támogatnunk kell a KKV-ket, hogy segíthessék azokat az embereket, akiknek tényleg speciális igényeik vannak. Köszönöm. Köszönöm szépen, most az egyéb hozzászólók következnek. Peter Lize, két perc. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kolléganek és kollégák. Szeretném Frederik Riesnek megköszönni a kiváló munkát, de szeretném az árnyék előadóknak is megköszönni munkájukat, főleg Eszter de Langénak, hiszen ő a mi frakciónkat képviselte. A legtöbb kérdésben konszenzusra jutottunk a szakbizottságunkban, ezen kívül mindenképpen kiemelném a különleges élelmiszerekkel foglalkozó kis csoportunk jó munkáját. Tehát ezeket a különleges élelmiszereket tekintve nem csak arról van szó, hogy ezek gluténmentesek. Az, hogy gluténmentesek az élelmiszerek, azt látjuk a címként, de nagyon fontos az, hogy az élelmiszerben az összetevők anyaga kiegyensúlyozott legyen. Hiszen, hogyha egész nap édeséget eszem, akkor gluténmentesen táplálkozom, de nem feltétlenül egészségesen. Nagyon fontos a csecsemők és a kisgyermekek egészsége számunkra, és a különféle módosítók révén azonban nincs az a benyomásom, hogy más lenne a felfogásunk, ami a peszticidek csecsemő táplálékban, bébételben meglévő jelenlétét illeti. A lehető legszigorúbb tekintetben kell harmonizálnunk ezt a területet Európában. Igazából előírtuk, hogy a bébételben csak is bio anyagok lehetnek, hiszen ezek nem tartalmazzák azokat az anyagokat, amelyek elérik a szigorú határértéket. Én is dolgoztam egy gyermekklinikán, és nagyon fontosak voltak számomra ezek a kérdések. Mindig megkérdezem, hogy mit mondanak az orvosok, mit mondanak az orvosi szövetségek. Nagyon szigorú szabályzást javasoltak, ez sikerült is végrehajtanunk, és most asszony és a többiek is azt javasolták, hogy nem elég szigorúnak lenni, hanem gyakorlatiasnak is kell lennünk. A bizottságot megkérem, hogy erre ügyeljen, hogyha új módszerek fejlődnek ki, akkor ismét meg kell vizsgálnunk az élelmiszereket, de azért ne legyen az a benyomásunk, hogy néhány élelmiszer jobb a gyerekeknek, mint a több. Köszönöm szépen, Líze úr. Most pedig Gróta úr kap egy percre szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani az előadónak és az árnyék előadóknak a Envi bizottságban nagyon nagy többséggel, 62 szavazattal, nulla ellenében, nulla tartózkodás ellenében fogadtuk el. Ez azt jelenti, hogy nagyon szorosan együttműködtünk. A kompromisszumok tekintetében is. A legfőbb prioritás természetesen az kell, hogy legyen, hogy magas védelmi szintet, magas fogyasztóvédelmi szintet érjünk el, főleg a védelemre szoruló kisgyermekek esetében ami a glutén mentes élelmiszereket illeti, ez főleg a óvodában problematikus. Van két gyermekem, óvodások, és éppen így tudom, hogy az óvodákban milyen problémát jelent a glutén érzékenység. Szerintem mindenképpen a második olvasatban a tanácsa és a bizottsággal tárgyaljuk meg ezt a dolgot, és remélem, hogy jó eredményre jutunk majd. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gróta úr, egy percre most Rossi úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Parlament véleménye, mely szerint a tiltás élelmiszerek kategóriát töröljük és új jogszabályokat hozunk létre, valóban nagyon jó és követendő. Hogy milyen társadalmi csoportokról van szó a jelenlegi szövegben? Csecsemőkről, három év alatti gyermekekről és különleges étrendet igénylő betegekről. Természetesen segítenünk kell ezeket a csoportokat, de számomra egy kicsit azért furcsa, hogy miért pont ezeket a csoportokat választották ki, esetleg ide vehetnénk azokat a népességi csoportokat is, akiknek más okból vannak különleges élelmezési igényeik, mondjuk a túlsúlyos betegeket, vagy a sportolókat, tehát ezeken a csoportokon még el kell gondolkodnunk. Ami pedig a címkézést illeti, az allergének lehetősége szerintem nem elégséges a címkézésben. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Grosztet asszony parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Tehát arról van szó, hogy az európai szabályozást egyszerűsítsük, ez így önmagában véve jó, csak ez nem mehet az élelmiszerbiztonság kárára. És úgy vélem, hogy a nagyon komoly biztonsági szintet a közegészségügy és az élelmiszeregészségügy szempontjából maximálisan biztosítani kell, különösen akkor, amikor kitett társadalmi csoportokról van szó. Beszélünk a csecsemőkről, a gyermekekről, a gluténérzékenyekről, a cukorbetegekről. Nagyon fontos, hogy mindezeket a társadalmi csoportokat, vagy fogyasztói csoportokat megfelelőképpen védeni tudjuk a gluténérzékenyek, vagy pedig a nagyon alacsony kalóriatartalmú étrendet folytatók nagyon nehéz helyzetben vannak. És a gluténon kívül természetesen még más allergiákat, más intoleranciákat is figyelembe kell venni. Mm, jó lenne, hogyha magasabb fogyasztóvédelmi szintet tudnánk megvalósítani, mert önmagában véve az, hogy a régi szövegek hatályon kívül kerülnek, és egy új szöveget írunk, az önmagában nem elég. Az EFSA elkészítette a véleményét a csecsemőknek szánt tejekről az 1 és 3 év közötti korban. Itt ugye beszéltünk arról, hogy ezeknek mindenképpen peszticidmentesnek kell lenniük, de szerintem sokkal több élelmiszernél kellene kötelezővé tenni, hogy ne legyen benne peszticid, éppen a legkitettebb társadalmi csoportok védelmében. Köszönöm szépen, Vilmat asszony következik másfél percben. Elnök úr, ez a jelentés nagyon komoly feladat volt, és nagyon örülünk annak a szövegnek, amit a bizottság elkészített, illetve örülünk Rízasszony szövegének is. A gyermekeknek szánt követő tejek, amelyek hat hónapos kor után adhatóak, valóban nagyon fontosak, és a WHO, illetve nagyon sok más szervezet egyetért azzal, hogy ezekre nincsen szükség, és sok esetben be is tiltották az újszülötteknek szóló tápszerek reklámozását. Nagyon sok esetben megtörtént az, hogy ezek a reklámok félrevezették a fogyasztókat. Az elmúlt évben is volt egy ezzel kapcsolatos szövegünk, de sajnos nem született meg a megfelelő szavazási eredmény annak érdekében, hogy ezt végre is tudjuk hajtani. Egyébként pedig a de egyébként pedig nagyon sok szülő van, aki nem is tudja, a tápszerek, illetve a követő tejek közötti különbséget, és azt, hogy melyiket mikor lehet adni a kisgyermekeknek. Úgyhogy jó lenne, hogyha ezeket a csecsemőknek szánt termékeket valahogy jobban tudnánk kommunikálni. Természetesen minden anya azon aggódik, hogy a legjobbat adja a gyermekének, de hogyha nem kapják meg a szakértőktől, a megfelelő véleményt, akkor valóban a kereskedők nyomásának és a reklámoknak fognak engedni. Úgyhogy nagyon jó lenne, hogyha ezt a helyzetet tudnánk rendezni, ebből a szempontból a 86-os módosító nagyon fontos. Delange asszonytól érkezne egy kékkártyás kérdés, hogy elfogadja. Tessék, jöhet a kérdés. Oh, Igen, köszönöm. Nem tudom, hogy Vilmat asszony eh, meddig akar még eh, a követőtejet ha, használni, de hát ezután van egy hatalmas második korcsoport, a 0-tól 6 után a 6-tól 12 hónaposig. Vilmot asszony szerint mennyire bolondok az európai polgárok, az európai anyák, dadusok, szoptatóanyák, akik mindig mindent rosszul csinálnak, úgyhogy a 67-es módosító ellen kérem, hogy szavazzanak. Vilmot asszony? Hát igaza van, hogy nagyon hosszú ideje nincsen már kisgyermekem, hiszen a képviselővel ellentétben idősebb vagyok. De meg kell, hogy mondjam, soha nem használtam követőtejet. Én mindig is szoptattam, de ez most irreleváns. Nem erről van szó. Válaszolhatok, vagy nem? Nem arról van szó, hogy mit választ a nő, hogy szoptat, vagy nem. Válaszol a nőt, ez teljesen az ő dolga, ezt elfogadom. Az embereknek egészen más élettapasztalata, életstílusa van, és ez így is jó. Van, akinek problémája van a szoptatással, de nagyon sok szülő, és ezt kutatás is bizonyította, nem értik néha azt, hogy mi a különbség a, a csecsemősz tej és a követőtej között. Félrevezető az, amit csinálunk. Olyasmire veszük rá a szülőket, hogy olyat vásároljanak, amit nem kell szükségszerűen adni nekik. Vilmat asszony, köszönjük. Pászka, Paska úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A sérülékeny csoportok védelme a társadalomban nagyon fontos feladat és ez az oka annak, hogy ezek a jogszabályok az élelmiszerekre vonatkozóan, csecsemők és kisgyermekek élelmezésére vonatkozóan, valamint a különleges igényűeknek biztosított élelmiszer védelme nem felel meg a legújabb kutatási eredményeknek. A bizottság egyszerűsíteni kívánja a szabályokat, és ez jó is, de van ismeret, tudományos kutatási ismeret, amelyek alapján sokkal szigorúbban lehetne szabályozni ezeket az élelmiszereket, és le, ki lehetne tiltani a speciális étkezési igényűek táplálkozásából a növényvédőszerrel kezelt nyersanyagokat. Úgy gondolom, hogy ezzel együtt még továbbra is megmarad az a kérdés, hogy mi történik a a gluténérzékenyek és a követő tejet fogyasztókkal. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy a tudományos ismereteket mindenképpen fel kell mérni, meg kell nézni, hogy milyen hatások van ezen élelmiszereknek az emberi e, szervezetre. Köszönjük. Köszönöm, elnök úr. Eszter de Langenak először is köszönetet szeretnék mondani, amit a frakciónkkal közösen végzett. De úgy gondolom, hogy amellett, hogy természetesen nagyon fontos az élelmiszer eh, csecsemők és kisgyermekek körül eh, élelmiszervétel, de nem szabad elfejezni, elfeledkezni olyan eh, csoportokról sem, akik ugyan nem ide tartoznak, de mégis érinti őket. Az európai lakosság 10-30 százaléka laktózérzékeny 10%-a fruktóz érzékeny, és mintegy további 10% hisztamin intoleráns az orvosok véleménye szerint ezek a számok azonban jóval magasabbak is lehetnek. A jelenlegi jogi keretek nehezen értelmezhetők. Egyrészt az ellenőrző hatóságok számára, másrészt pedig azon cégek számára, amelyek ilyen élelmiszert gyártanak. Még nehezebb ráadásul a fogyasztó számára, hogy a megfelelő terméket válassza ki. A termék sokféleség óriási, és különösen meg is erősödött ne felejtsük el az élelmiszerkiegészítő eszközöket, a kalcium és C-vitaminnal bővített élelmiszereket az idősebbek számára, vagy azokra a a diétás táplálék kiegészítőkre, amelyek néhány hét alatt jelentős súlycsökkenést ígérnek. A jelenlegi jogi keret négy különböző irányelvet ölel fel, és rendeleteket, mint például az élelmiszer rendkívüli táplálkozás, csecsemők első táplálkozása, stb. stb. Meg kellene gondolnunk már végre azt, hogy hogyan lehet egységes koncepciót kialakítani, hiszen ennek a javaslatnak ez lenne a célja. Egyértelműen kell, hogy megmutassa, hogy a jelölések egyértelműek kellenek legyenek a fogyasztó szempontjából, és a hatóságok számára pedig ellenőrizhető a termék gyártása. Így tudunk olyan helyzetre jutni, amelyben mindenki nyertes helyzetben érzi magát a belső piacon, jelenleg azonban még nem. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most egy perce Veszlönd a kapszul. Köszönöm. Osztom azt a nézetet, hogy nagyon fontos ez a joganyag, hogy védjük a fogyasztókat. Éppen ezért nagyon fontos az, hogy a glutént is bevegyük ebbe az anyagba, hiszen nagyon sokan vannak, akik gluténérzékenyek. Nekik is meg kell kapniuk azt az élelmiszert, amit szeretnének. Támogatom a 84-es módosított Schlüter kollégám módosítóját, amelynek tartalma az, hogy a növényvédőszerekkel kapcsolatban sokkal szigorúbbak legyenek. De Lange képviselőmmel is egyetértek, és a gyermekek tekintetében nagyon lényeges az, hogy szigorúak legyünk. Két gyermekem van nekem is, és tudom, hogy hogy néznek ki a csomagolások, hogy milyen félrevezetőek lehetnek a csomagoláson, a címkén levő dolgok. Azt is látjuk, hogy a gyártók ugyanúgy csomagolják a termékeiket, mint a nem adalékos termékeket, hogy könnyen összetévezhetőek legyenek. Éppen ezért ezzel is foglalkoznunk kell. Nem, nem szabad megengedni, hogy az ember a nem megfelelő élelmiszert vásárol, csak azért, mert ugyanúgy néz ki. Köszönöm. Köszönöm szépen, Veszlőnd asszony. Most másfél percre klasszasszony kap Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kolléganök és kollégák! Az élelmiszerek tekintetében nagyon szigorúak vagyunk. Ez különösen igaz a bébiétel tekintetében. Nem csak arról van szó, hogy megmaradjon a csecsemőink élete, egészsége, hanem nekik fejlődniük is kell a megelőzés elvé szeretnénk itt alkalmazni, és nem akarunk semmilyen kockázatot. A gyártók a nevükkel vállalnak felelősséget, és minden egyes hibát észlel a fogyasztó, és meg is bünteti a gyártót, hogyha hibát követel. Azonban bizonyos határértékeket mérhetővé kell tennünk. Például a növényvédőszerek esetében múlt nyáron lépett érvényben nagyon szigorú szabályzat. Az er, európai szabályok bizonyos határértékek közül mozognak, és a legalacsonyabb határértéke nagyon szigorú. De igazából senki nem tudja megállapítani, hogy egy növényvédőszer benne volt-e a növényben, hogyha már feldolgozásra került ez a végtermékben. A csecsemők különleges védelmet kell, hogy kapjanak. Ez legyen a kiinduló pontunk. A szakbizottságban megfelelő megfogalmazást szerettünk volna találni, és remélem, hogy ez sikerült is. Ezért köszönet Rísz asszonynak, az előadónak, de köszönjük Eszter de Langének is a kiváló munkát. El kell fogadnunk azt is, hogy a gyermekek egyéves koruk óta a család ebédjében is teljes mértékben részt vehetnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Klász asszony. Most pedig egy percre Pirilló úr kapszol. Elnök úr, köszönöm a szót. Én is szeretnék köszönetet mondani és gratulálni az előadónak, aki nagyon jó kompromisszumokat tudott kidolgozni. Véleményem szerint ezek a kompromisszumok erősítik majd a javaslatot, mert jobban védik a kitett társadalmi csoportokat, és hozzá segítik őket ahhoz, hogy minőségi terméket fogyaszthassanak. Ami a gluténmentes termékeket illeti, ezekre külön oda kell figyelnünk, hiszen olyan személyekről van szó, akik valóban nem fogyaszthatnak glutént, tehát a teljes étrendüket úgy kell átalakítaniuk, hogy az gluténmentes legyen. Én is úgy vélem, hogy horizontális jellegű szabályozásra van szükség, mint ahogy ezt a 1169 per 2009 is meghatározta. A gluténérzékenyek különösen fontos csoportba tartoznak. Köszönöm szépen, Kádenbach asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. A jelen szabályzás nagyon sok mindent jelent, biztonságot a fogyasztó számára, biztonságot a gyártó számára, és az ellenőrzés lehetőségét. Az élelmiszer jelölési rendelettel már ebbe az irányba indultunk el, hogy védjük a fogyasztókat. Azonban számos fogyasztó van, akik saját szükségleteik miatt különleges élelmiszerekre utaltak. Az ő számukra is különleges szabályokra van szükség. Tehát gondoljunk például a rákos betegekre, gondoljunk például az anyagcsere zavarokkal küzdködőkkel, és gondoljunk a legfiatalabbakra, a csecsemőkre. A szülők döntése megnehezül, hiszen eh, nagyon masszív a reklám. Legyen meg választás szabadsága a szoptatás és a pótszerek között. Azonban szerintem ezt a döntést tényekre kell alapozni, és nem színes reklámokra. És ez főleg a tej pótlékokra vonatkozik. Köszönöm szépen. Kádenbach asszony, most egy percre Tarabella úr kapsz. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák, tisztelt biztos úr! Nagy örömmel olvastam Rész asszony szövegét, hogy a bizottság végre kiegészíti a jogszabályokat a csecsemőknek, gyermekeknek és a különleges étrendet igénylő betegeknek a számára. Számomra is az a legfontosabb, hogy ezeken a termékeken megtalálja mindenki a megfelelő információt, és hogy a nullától hat hónapos korig terjedő csecsemőtejek esetében szabályozzuk a reklámokat. Való igaz, hogy olyan marketing stratégiákat alkalmaznak ezek a cégek, amelyek esetleg félrevezethetik az anyákat a 0 és 6 hónapos közötti gyermekeknek szóló csecsemőtejek és az azután következő követő tejek szempontjából. A gyermekeink egészségére mindenképpen oda kell figyelnünk, és el kell érnünk azt, hogy ezeken a termékeken információ legyen, tudományos információ legyen, ne pedig valamilyen reklám vagy marketing stratégia. Tehát mindenképpen el kell érnünk a megfelelő címkézést és a megfelelő információt az összetevőkről magán a terméken. Köszönöm. Köszönöm szépen. Merkész asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm az előadónak és a kiváló javaslatokat. Itt az ideje, hogy végre javítsunk ezeken a rendelkezéseken. Az élelmiszeripar innovációit a jogalkotásnak is követnie kell. Nagyon jó, hogy figyelünk erre, és természetesen az is, hogy egyre többen vannak, akiknek mindenféle allergiája, különleges igényei vannak. Végre fontos, hogy ezzel foglalkozzunk. A kitett és sérülékeny csoportok, vagy valamint, ahogy mondtam, az allergiások igenis külön figyelmet igényelnek. Nem igaz az, hogy mindig minden könnyen értelmezhető és olvasható. A csomagolás nem megfelelő, a, a csecsemőételeknél és tejpótlékoknál 1-2-3-as kategóriát írnak csak fel, de minden más termékre ugyanez vonatkozik. Ezen változtatni kell, egyértelműbbé kell tenni. Információt kell a csomagoláson is megjelentetni egyértelművé kell tenni a szülők és a különleges igényekkel rendelkezők számára, hogy pontosan mit is vállal, vásárolnak. És természetesen ugyanez vonatkozik a reklámokra is. Fontos szerepük van. Éppen ezért fontos figyelni arra, hogy a még mindig túl gyakran félrevezető reklámok helyzetét is rendezzük. Talán európai, európai szintű szabály az, ami a legmegfelelőbb ehhez. Van még egy dolog, amire szeretném a figyelmüket irányítani, a nanotechnológia, amely különleges igényű táplálékokat is kielégítenek, illetve azzal azt gyártanak. Nagyon fontos ezért, hogy erre is figyeljünk. Köszönöm szépen. Köszönöm én, én is Merkis asszonynak, most pedig a spontán hozzászólásokkal folytatjuk. Egy percben megadom a szót Weisgerber asszonynak. Elnök úr, az átlagfogyasztó korlátlanul választhat a bevásárlóközpontok termékei közül az élelmiszer jelölésnek megfelelően. De vannak olyan csoportok, a csecsemők és kisgyermekek, akikre, akik különlegesen magas védelmet igényelnek, és ez a címkézést is jelenti. Egy, egy egyéves gyermek anya, anyaként, aki hét hónapig szoptattam gyermekemet, nem hiszem, hogy olyan reklámokra lenne szükség, amely azt sugalja, hogy a nem cukrozott tápszer az még az anyatejnél is jobb, tulajdonképpen a gyermek sokkal nagyobb károkat szenved, hogyha ilyen tejet fogyaszt, és a jövőben is ilyet kíván, nem pedig a szokásos természetes tejet. Valóban vannak olyanok, akik, súly, akik speciális táplálékot igényelnek, egyébként a betegségeik kiújulnak, éppen ezért nagyon fontos, hogy magas szintű védelmet tartsunk. Ez pedig csak úgy lehetséges, hogyha a glutén a, a gluténra érzékenyek számára meg olyan táplálékokat biztosítunk, amelyek megfelelő ásványi anyagokat, vitaminokat tartalmaz. Meg kell őrizni a magas szín, védelmi szintet. Köszönöm. Köszönöm szépen. Manders kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Frederik Riz kollégának szeretném megköszönni, fantasztikus munkát végzett, és nagyon jó, hogy ebben a helyzetben végre a sérülékeny csoportok védelme erősödik. Kisvállalatok vannak a az élelmiszeriparban, amelyeknek fontos, hogy tudják, milyen szabályok szerint dolgozzanak. Az, e, a címkézés is nagyon fontos. Korábban az élelmiszerrel foglalkoztam, a, és akkor még tulajdonképpen az, tudtuk, hogy a gyereknek milyen élelmiszer felel meg, és milyen nem. Most sokkal nagyobb a kínálat, és éppen ezért fontos, hogy a tájékoztatást a gyerekekhez is eljuttassuk, a szülőkhöz is, hogy tudják, hogy mi az, ami egészséges, mi az, ami szolgálja az egészségüket, és mi az, ami nem. Az ágazatot önkéntesen kell ebbe bevonni, nem pedig csak úgy, hogy a reklámokon keresztül sugalják, hogy mi az, ami a gyerekek számára segítséget jelent a növekedésben. Örülök annak, hogy a bizottság foglalkozik ezzel a kérdéssel, és remélem, hogy a kezdeményezésekkel egészségesebb nemzetek lesznek. Köszönöm szépen, Manders úr. Melsen kolléga kap szót. Miután az emésztés a csecsemők esetében két-három hónap után képes a csírákat megölni, így nagyon szigorú követelményeket kell a bébi ételek irányában támasztanunk. De nagyon sok szülő elbizonytalanodik. Öt gyermekem van, tudom, hogy miről beszélek. Az biztos, hogy a legtökéletesebb bébi étel az anyatej. Így Emellett lehet még adni bizonyos anyagokat a csecsemőnek, azonban nem helyette. A szülőknek mindenképpen dönteniük kell, hogy mit tartanak jónak és mit nem. Nagyon fontos az, hogy az Európai Unió tiltsa meg az összes olyan reklámot, amely arra irányul, hogy az anyák ne szoptassanak. Köszönöm. Köszönöm szépen, Mölcer úr, Kádenbach asszony. Elnök úr, biztos úr, lenne még egy kérésem. Itt a több éves egészségügyi akciócselekvési programra utalnék, amelynek célja az volt, hogy mindenki egészséges legyen. De most szeretném kihangsúlyozni, hogy ne legyünk analfabéták az egészségünk tekintetében sem. Ez pedig azt jelenti, hogy érthető címkéket kell a termékekre tenni. Hiszen a fogyasztók egyszerűen nem ismerik ki magukat, hogyha nem tudják, hogy nekik mi saját személyes szükségletük. Tehát nagyon fontos az, hogy a fogyasztók tudatosítsák magukban az élelmiszerek és minden tekintetben, hogy mi a jó nekik. Köszönöm szépen, Slüter úr. Köszönöm szépen, elnök úr. tény az, hogy a tejpótlékok és az egyéb ilyen pótszerek egy bizonyos kategóriába tartoznak. Legyen ez a hármas kategória, ahol tilos a reklám, ahol nem lehet becsapni a fogyasztókat. Tehát ez az egész növekedés elősegítő szer, ez semmi más, mint tejpor, valami pószpásszal felöntve. Tehát az ilyet ne lehessen reklámozni. Egy külön kategória lehet például a sport, hiszen a tej az helyettesítheti az egyéb táplálékot is. Nagyon fontos az, hogy a sport tej tekintetében kerüljön az igazság. Tehát az ilyen sport italok is nagyon sok egészségtelen dolgot tartalmaznak. Köszönöm szépen, Slüter úr. Dali biztos kapszót. Mr. President, members, I am pleased. Tisztelt elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Nagyon örülök annak, hogy tökéletesen egyetértünk abban, hogy a legkiszolgáltatottabb társadalmi csoportokat közösen meg kell védenünk. Három dologgal kapcsolatban szeretnék most véleményt mondani, mindhárom felmerült a vita során. Először is meg kell néznünk a csecsemő és követő tejek kérdését. Én természetesen elismerem, hogy különböznek a vélemények azzal kapcsolatban, hogy szükség van-e ezekre egyáltalán vagy sem, annak érdekében, hogy megfelelőképpen tápláljuk a gyermekeket. Konzultálni fogunk az EFSA-val, a csecsemők és kisgyermekek megfelelő táplás, táplálásával kapcsolatban. Arra is nyitottak vagyunk, hogy megvizsgáljuk a Vilmott asszony és mások által felvetett kérdéseket a reklámok tekintetében hogy egyáltalán lehet-e ezeket a termékeket reklámozni, vagy sem. Ami a peszticideket illeti, ezekkel nagyon sokat foglalkoztunk, és itt a peszticid szabályozásnál már tökéletesen figyelembe vesszük a kitett társadalmi csoportok, többek között a csecsemők és a gyermekek védelmét. Tényleg a peszticideket amennyire csak lehet ki kell szorítani a csecsemőknek és gyermekeknek szóló termékekből és ebben a tekintetben már nagyon komoly szabályaink vannak, mert csak nagyon-nagyon alacsony értékű peszticidet fogadunk el, amelyek tulajdonképpen a tiltással egyenértékűek, annyira alacsonyak ezek a határértékek. És még valamit szeretnék elmondani. Különbséget kell tennünk a peszticidek alkalmazása, illetve a peszticidek jelenléte között meg kell néznünk, hogy valóban a peszticidek alkalmazását akarjuk-e tiltani, vagy pedig ezeknek a jelenlétét, és hogy a szerek jelenléte egy termékben csak úgy küszöbölhető-e ki, hogyha teljes mértékben betiltjuk a peszticidek használatát. Meg kell néznünk tehát azokat a területeket, ahol olyan terményeket termelnek, amelyekből majd csecsemő vagy gyermek étel készül, hogy ezeken a területeken illetve ezek közelében lehet-e egyáltalán peszticidet használni, hiszen a peszticid fertőzés lehetősége nagyon komoly. Meg kell néznünk azt is, hogy olyan területeken, ahol régen peszticidet használtak, lehet-e majd később olyan terményeket termelni, amelyekből csecsemő étel készül, mert tehát a peszticidek ugye megmaradhatnak a földekben. Mindannyiunknak az a célja, hogy növelni tudjuk például a gluténérzékenyek védelmét is. Ez a védelem valóban növekszik az összetevőkre és a címkézésre vonatkozó szabályokkal. A bizottság szeretné megtartani az összetevőkre és címkézésre vonatkozó szabályokat, úgy, ahogy vannak, éppen csak egy jobb és megfelelőbb jogi keretet fogunk ehhez teremteni. Tehát a szabályok megmaradnak, csak a jogszabályok fognak erősödni, vagy a jogi keret fog megváltozni. Kell beszélnünk a csomagolt, illetve a nem csomagolt élelmiszerekről is, mert a csomagolt élelmiszernél egyértelmű, hogy az információ megjelenhet a csomagoláson, a nem csomagolt élelmiszernél ez ugye nehezebb kérdés. A jobb jogalkotás mindenképpen fontos, és az FIC jogalkotásban el kell érnünk hogy a gluténérzékenyek megkapják a megfelelő védelmet, és akkor itt még egyszer utalnék az FIC alatt az összetevőkre vonatkozó és a címkézésre vonatkozó szabályokra. Tehát mindenképpen fontos, hogy a glutén valahogy egyértelműen megjelenjen a csomagoláson. Köszönöm szépen a biztos úrnak, most pedig Rízasszonynak adok szót két percre. Köszönöm szépen, elnök úr! néhány záró megjegyzést szeretnék én is elmondani. Köszönöm mindenkinek, kollégáknak, kolléganőknek, akik hozzászóltak, és köszönöm az általános támogatást is a kompromisszumokkal kapcsolatban, amiket a szakbizottsági ülésen fogalmaztunk meg. Természetesen a prioritások mások, a saját életünktől függően, a politikai hovatartozásunktól függően. A célok viszont közösek, a csecsemők védelme, a különböző allergiások, gluténérzékenyek védelme. Delange asszony, Sitter úr, és nagyon sokan hozzászóltak a csecsemő és követőtejekkel kapcsolatban. Az aggájaikat én is osztom. Ezen kívül a peszticidekről is nagyon sokan hozzászóltak, többek között Klász asszony. A biztos úr is elmondta, hogy a horizontális jogszabályoknak tulajdonképpen egyik alapköve az, hogy a peszticidekről szóló szabályokat keményen lefektessük. Úgyhogy szerintem ambiciózusabbnak kellene lennünk a peszticidek területén, és úgy tűnik, hogy ebben a tekintetben egyetértünk a bizottsággal. És még valamit szeretnék felvetni, amiről ugyan nem esett szó, lehet, hogy azért, mert a Dán elnökség nincs itt. Én úgy gondolom, hogy az a tény, hogy ez a szöveg első olvasatban nem került elfogadásra, is, hogy a gyorsított eljárás nem tudott működni, az leginkább a Dán elnökség hibája, de hát a Dán elnökség nincs is itt, úgyhogy nem tudom ezt kinek elmondani. A parlament ambíciói magasak voltak, de a Dán elnökség nem tudott ezeknek megfelelni Hát most pedig nincs itt a Dán elnökség képviselője, úgyhogy mit tudunk tenni? Hát szavazunk, remélem, hogy mindenki megszavazza a jelentésemet, és akkor utána megkezdjük a második olvasatot, ha már az első elbukott. Van viszont két dolog, ahol nem feltétlenül értünk egyet a bizottsággal. A gluténérzékenyeknél mi úgy gondoljuk, hogy a Food Information to Consumer, tehát a fogyasztóknak megadott információ nem elég, tehát az FIC 36. cikke nem elég. A gluténérzékenyeknek szóló élelmiszereket sokkal szigorúbban kell szabályozni. Ami pedig a delegált aktusokat illeti, azt üzenem a bizottságnak, hogy itt ugye a parlamentnek megvan a felülvizsgálati joga, és itt vannak azok a listák, amelyeket esetleg majd változtatni kell. Remélem, hogy nagyon gyorsan vissza fogunk majd térni a ciprusi elnökség alatt ezekre az európai szintű listákra. Köszönöm szépen, Rész asszony. Nagyon fontos vita volt ez. 12-kor lesz a szavazás. A következő napi rendi pontunk a heringállomány Skóciától nyugatra fekvő területeken.